Good morning, colleagues. We will start our joint exchange of views on violence against women in the West. Kedves kollégák, köszöntök mindenkit. Kezdjük eh, a meghallgatást az eh, nők elleni erőszak eh, Nyugat-Balkánon és Törökországban. A FEM szakbizottság a DROA-val együtt szervezi ezt a meghallgatást illetve a Bosznia-Hercegovinával, Koszovóval, EU-Albánia, EU-Montenegro, EU-Szerbia, EU-Macedónia volt Jugoszláv köztársaság, EU-Törökország küldöttségekkel. Ezek a bilaterális parlamenti kapcsolatokért felelős delegációk. Szeretnénk a mai vitánk során megvizsgálni azt, hogy a nők jogának védelme, jogainak védelme, illetve az erőszak elleni harc hogyan valósul meg az előcsatlakozási együttműködés és a bővítési tárgyalások során, valamint az ezen országokkal folytatott politikai párbeszéd során. Azok az országok, amelyek az Európai Unió tagjai szeretnének lenni, a kopenhágai kritériumokat be kell, hogy tartsák a nők jogai és a nemek közötti egyenlőség szerepet játszanak ezen kritériumok között. Az Európai Bizottság 2016. november 9-i nyilatkozatában, amely az EU bővítési politikájával foglalkozott, kimondták, hogy a csatlakozási országokban a diszkrimináció és a sebezhető csoportok elleni ellenségeskedés többek között a szexuális orientáció, illetve nemek alapján való megkülönböztetés továbbra is nagyon fontos. További munkára van szükség, hogy a nők és a férfiak közötti egyenlőség megvalósuljon közte e, e, ide beleértve a családon belüli erőszak elleni harcot is, illetve egyenlő lehetőségeket kell biztosítani a nőknek a munkarapiacon is. A bizottság és a külügyi szolgálat 2010. szeptember 24-én elfogadott egy közös munkadokumentumot a nők egyenlőségével kapcsolatban és a nők helyzetbehozásával kapcsolatban. Egységes eleme, keretet kell biztosítanunk a nők jogainak, jogai területén való előrelépés érdekében. A FEMP szakbizottság elkezdte a munkát, a végrehajtási jelentéssel kapcsolatban, és kíváncsian várjuk, hogy milyen előrelépésre került sor ezen a területen. A mi e, szakbizottságunk emellett az isztambul e, egyezmény e, terén is nagyon fontos munkát végzett. Egyes bővítési országok már aláírták, ratifikálták az isztambuli egyezményt, és ennek a végrehajtása most kezdődik minden érdekelt fél figyelmét fel kell hívni erre a témára, a nők jogainak fontosságára, a nemek közötti egyenlőségre, és a nők mindennapi életének a javítása a feladatunk. Most pedig megadnám a szót Pánzeri társ elnökömnek, tessék. Köszönöm szépen, köszönöm. Néhány dolgot szeretnék csak hozzátenni jó magam az ön bevezetőjéhez Annyit szeretnék elmondani, hogy a Nyugat-Balkán országa, illetve, a, illetve Törökország számunkra rendkívül fontos partnerek, tehát az egész Európai Unió számára nagyon fontos partnerek. És rendkívül fontos az, hogy a nők elleni erőszak témájában a jogszabályokat mi hamarabb elfogadják, ratifikálják. Bizonyos országokban ez elkezdődött. Nos, minden egyes csak nem, minden országban történt már valami ezen a téren, de sajnos a végrehajtásban még nagyon komoly hiányosságok vannak, éppen ezért a nők még mindig nem élveznek egyenlő jogokat és sajnálatos módon azok, akik nők ellen követnek el erőszakot, még mindig sokszor büntetlenek maradnak. Ez az egyik leggyakrabb, vagy leggyakrabban elkövetett bűncselekmény a Nyugat-Balkánon. Például Szerbiában minden második nő volt már áldozata az elmúlt tíz évben valamilyen erőszakos cselekménynek. Több mint 300 nő vesztette életét ebben az időszakban hasonló bűncselekmények következtében. Bosznia-Hercegovinai vendégünk, aki egy eh, Szaharov ösztöndíj eh, győztese, egy hétig van itt Brüsszelben, és eh, be fogja mutatni azt, vagy arra fog beszélni, hogy a átmenet igazságszolgáltatás pontosan mit jelent, a múltbéli súlyos sérüléseket hogyan lehet valamiféleképpen begyógyítani. Köszönöm neki, és a többi vendégnek is, hogy eljöttek eh, ide, és köszönöm azt is, hogy a Szahara ösztöndíj létezik, és, eh, és eh, az emberi jogokkal foglalkozó kollégákat segíti. Köszönöm szépen, ezzel vissza is adom a szót. Uh, uh, köszönöm szépen, elnök úr. Most pedig megadom a szót a parlamenti delegációk elnökeinek, alelnökeinek. Eduard Kukán az első, aki az EU-Szerbia Stabilizációs és eh, Társulási Parlamenti Bizottság elnöke. Tessék. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen, hogy meghívtak, és köszönöm szépen, hogy megszervezik ezt a fontos ö, eh, ö, eh, eseményt, amely egy kifejezetten fontos és aktuális kérdéssel foglalkozik. A mai téma egy szomorú, ö, a helyzetnek egy szomorú feltárása. Nagyon fontos, hogy nyitottan beszéljünk erről, eh, hogy próbáljuk megoldásra jutni, és megpróbáljuk csökkenteni a eh, szomorú statisztikai mutatókat. Eh, három általános megközelítés van arra, hogy hogyan lehet a nők és a kislányok elleni erőszak ellen fellépni. Először is javítani kell a jogszabály jogokat, és ezeknek főleg a végrehajtását. Másodszor a társadalmi normák megváltoztatása a tudatosság építésének köszönhetően, illetve harmadszor a népesség jogérvényesítésének erősítése. Mind a három témára koncentrálnunk kell. A tudatosság erősítése a nőkre és a férfiakra egyaránt vonatkozik, az oktatásnak a férfiakra is ki kell térniük. Szeretném kihasználni ezt az alkalmat arra, hogy meghallgassam a szakértőket, hogy meghallgassam, hogy milyen a helyzet a helyszínen, és hogy elmondják nekünk, hogy hogyan lehet előrelépni. Itt két alapvető kérdésem van a vendégeinkhez. Az első, Hol látunk előrelépést a nők és a lányok elleni erőszak elleni fellépésben? Van-e valamilyen pozitív trend, amelyet megfigyelhettünk, vagy megfigyelhettek az elmúlt években? Másodszor a statisztikai adatok javultak-e? Ez ugyanis mindig is probléma volt az elmúlt években. Köszönöm szépen, köszönöm Kukán Ornak, most pedig Manolis Kefalogianis úr következik, aki az EU Törökország eh, Parlamenti Vegyes Bizottság delegációjának az elnöke. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez a téma eh, Törökországra vonatkozóan, ami a nők elleni erőszakot illeti, hát nem pozitív, a helyzet nem pozitív, ez le, kiolvasható az adatokból, amelyeket az ENSZ, illetve egyéb szervezetek állítottak rendelkezésre. A nők 38%-a kellett, hogy erőszakot éljen át a partnere által elkövetett erőszak áldozata lett, aztán 14% általánosságban adta meg azt, hogy erőszakos cselekmény áldozata lett. A nemzetközi indikátorok, mutatók is azt mutatják, hogy egyre nagyobb a hézag, ami a kritériumokat illeti a képzés tekintetében. Itt az ország egyre hátrébb csúszik a ranglistán, a nők 36%-a fizikai vagy lelki erőszak áldozata lett a családján belül. Kukán úr teljes joggal mondja azt, hogy a helyzet olyan, hogy nagyon fontos intézkedéseket hozni a nők elleni erőszak ellen, tájékoztatni kell a e, nőket, a médiát ki kell használni erre, a, a nőket tájékoztatni arról, hogy hogyan tudnak védekezni, és egészségügyi intézkedésekre is van szükség. A nem kormányzati szervezetek nagyon kevéssé járnak, járulnak hozzá ehhez a harchoz, itt az, az ő szerepüket erősíteni kell, főleg azon nők helyzete, akik e, akiket a saját partnerük, akikkel szemben a saját partnerük erőszakoskodik, kifejezetten nehéz helyzetben vannak. Köszönöm Dubravka Sújcsa asszony következik. A Bosznia-Hercegovinával és Koszovóval folytatott kapcsolatok delegáció elnöke, alelnöke. Köszönöm szépen elnök asszony, köszönöm szépen, hogy megszervezte ezt a meghallgatást, és eszmecserét folytathatunk. E, e, a FEM bizottságban póttag vagyok, úgyhogy ezzel a témával már egy ideje én is foglalkozom. Hadd mondjam el, hogy Albánia, Bosznia-Hercegovina és Törökország azon országok közé, és Montenegro azon országok közé tartozik, amelyek ratifikálták az isztambuli egyezmény 2013-ban ratifikálta ezt Bosznia. Ehhez gratulálunk meg vagyok győződve róla, hogy bár az isztambuli e, egyezmény nem fogja teljesen megszüntetni a nők elleni erőszakot, de ez a legerősebb gesztus, ami történt a nők ellenő erő, elszak elleni harc érdekében. Nem szabad elfelejtenünk, hogy a nők elleni ha, erőszak, illetve a családon belüli erőszak micsoda negatív hatással van a társadalomban. Ez az egészségügy, a szociális védelem, a büntetés végrehajtás, a jogérvényesítés és a, az igazságszolgáltatás terén hatalmas a ráfordítással jár. Megfelelő jogi és szervezeti keretre van szükség a nők elleni erőszak, illetve a családon belüli erőszak elleni harc érdekében. Ami a nők elleni erőszakot illeti Boszniában, a nők 47,2%-a volt kitéve felnőtt életük során valamilyen erőszaktípusnak 2015-ös adatok. A, a, a koszovói nők 68%-a volt családi erőszak áldozata az élete során. Ez megint csak egy ENSZ szervezet adatai tükrözi nem szabad elfelejtenünk, hogy az országot háború sújtotta az elmúlt években, a gazdaság is nagyon nehéz helyzetben van. Számos nőt érte nem erőszak, lett nem erőszak áldozata, emberkereskedelem, szexuális rabszolgaságra kényszerítés, stb. érte a nőket a szégyen és az elhallgatás kultúrája vetül erre az országra. Ami a családon belül erőszakot illeti, e, ezt e, magánügynek tekintik ezekben az országnak, nem tekintik olyan témának, ami az egész társadalmat érinti. Emellett nagyon fontos az, hogy nincs megfelelő gazdasági alternatíva, nincsen megfelelő politikai válaszadás, nincs megfelelő jogérvényesítés, nincs bünt, megfelelő büntető végrehajtás. A nőket ez elbátortalanítja, és a nők nem jelentik be a családon belüli erőszakot, és ez folytatódik a nők elleni erőszak Koszovóban és eh, Bosznia-Hercegovinában eh, is. Ez nagyon fontos téma szerintem. A nők és a férfiak közötti egyens, egyenlőséget mindenki mindenképpen fel kell vetni. Ez a szociális probléma a e, hagyományos szerepekből e, adódik. A hozzászólót megkérték, hogy egy kicsit lassabban beszéljen. Nos, e, a a hagyományos nemek közötti egyenlőtlenség, a nők és a férfiak közötti nem egyenlő esélyek az oktatásban, üzleti világban és más területen is hagyomány ezekben az országokban, és továbbra is érvényesek a diszkriminatív politikák és gyakorlatok e megfelelő jogi és szervezeti keretre van szükség a nők ellen erőszak leküzdésére. Elfogadhatatlan, hogy szinte minden minden második boszniai nő valamilyen erőszak áldozatává vált, míg Koszovóban ez 68 százalék. Világos üzenetet kell küldenünk a zéró toleranciával kapcsolatban, a, és az elkövetők elszámoltathatóak kell, hogy legyenek, őket felelősségre kell vonni. A feladatunk az, hogy megóvjuk a nők jogait és a lányok jogait, akik a társadalomnak mégis több mint a felét teszik ki. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, mondja az elnök, Sújca alelnöknek, és most pedig mindenkit szeretnék emlékeztetni, hogy csak két percet tudok mindenkinek adni. Úgyhogy megadom a szót meg Guinness asszonynak, az EU Montenegro Stabilitási és Társulási Parlamenti Bizottság delegációnak alelnökének. Köszönöm szépen, köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani mind a bizottságnak és az AL bizottságnak ezen fontos meghallgatás megszervezéséért. Az az előző hozzászólásokban egy forma volt az, hogy mennyire borzasztóak a statisztikák, amelyek a nők elleni erőszakot illetik, úgyhogy nem fogok erre visszatérni, de ami a montenegrói helyzetet illeti, eh, kezd eh, pozitív trend eh, pozitív a trend általában a csatlakozási folyamatban, de ami a nőket és a lányokat illeti, két dolgot hadd említsek ki. Hogyha az ENSZ fejlesztési program jelentését nézzük meg, itt az erőszakot családi témának magánügynek tekintik, ezt úgy tekintik, mint a családnak kell megoldani, és nem úgy tekintik, mint a nők elleni bűncselekmény és ezt biztosítanunk kell, hogy ez megváltozom. Még egy fontos téma, amit nem vetődött fel eddig, a vidéki nők sokkal nagyobb mértékben ki vannak téve a családon belül erőszaknak, mint a városokban. Itt a falvakban rosszabb a tudat, nem, nincsenek tudatában a nők a jogaiknak, alacsonyabb az oktatási szint, alacsonyabbak a jövedelmek, ráadásul itt elszigeteltebbek a nők, és nagyon nehéz e, segítséget kapniuk, segítséget fordulniuk bárhova is, ha egyáltalán van lehetőség erre. Aztán félnek attól, hogy bejelentsék, jelentsék azt a bűncselekményt, úgyhogy ezért folytatódik a bántalmazás, és ráadásul gyakran az elkövetők újra elkövetők lehetnek, visszaesők lehetnek, folytatódik az erőszak, mert nincsen megfelelő jogi keret. Montenegro ratifikálta az isztambuli egyezményt, a nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak elleni harc egyezményét. Persze, ennek a megvalósításához további előrelépésre van szükség. Összességében, elnök asszony, persze tudom, hogy nincs túl sok időnk, meg akarom hallgatni a hozzászólásokat, a hátteret, a háttérinformációt. Azt gondolom, hogy nagyon fontos téma az, nagyon fontos az, hogy nagyon aggasztó a helyzet, problematikus a helyzet, de magának Európának is vannak problémái ezen a területen. Nekünk is el kell ismernünk, hogy itt még mi sem számolhatunk be százszázalékos pozitív eredményekről. Minden esetre ez nem akadályoz meg bennünket abban, hogy ezen országok felé forduljunk. Köszönöm szépen Megkinis asszonynak, és most pedig megadom a szót Jakovcsics úrnak, aki az EU Albánia eh, Parlamenti Bizottság delegációjának alelnök. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon szépen köszönöm a meghívást a mai eseményre, és köszönöm mindazoknak, akik részt vesznek a mai rendezvényen, mert szerintem nagyon jó dolog, hogy az Európai Parlamentben ilyen módon közösen megvitathatjuk a Nyugat-Balkán helyzetét, a nőket érintő és a családokat érintő problémák kapcsán, valamint az olyan témák kapcsán, amelyek mind-mind szerepelnek a mai napi rendünkön. Albánia egyike azoknak az országoknak, amelyre szintén vonatkoznak azok az elemzések, amelyek az imént elhangzottak. Nagyon hasonló a helyzet Szerbiában, Koszovóban, Macedóniában, Törökországban, Albániában, Szerbiában nincsenek különösebb különbségek ezen országok között, ami a nőjogi problémákat érinti. Mondhatnánk azt, hogy a történelemből, a hagyományból erednek ezek a problémák, de ez azt is jelenti, hogy harcolnunk kell mind az ellen, ami a családon belüli erőszakot, illetve a diszkrimináció bármely formáját okozza. Nem csak Albániában van ez így, mint ahogyan mondtam, hanem a régió összes országában. A szakbizottságunk Tiranában tavaly májusban világosan kifejezésre juttatta a civil szervezetekkel tárgyalva az álláspontunkat. Albánia egyébként egyik azoknak az országoknak, ahol a jogi keret viszonylag jól működik, viszonylag stabil jogi keret létezik, de ahogyan a kollégák is elmondták, a gondot a végrehajtás okozza és persze a percepció arra vonatkozólag, hogy mit tekintünk családon belüli erőszaknak. Van, aki azt mondja, hogy ez egy családon belüli ügy, ebben nem lehet beavatkozni, mások viszont azt mondják, hogy büntetni kell a családi erőszak, családon belüli erőszakot, ez utóbbi álláspontot képviseljük természetesen mi is. Albánia vidéki területein a nők 80%-a tapasztal valamilyen erőszakot, hátrányos megkülönböztetést, különösen a szexuális jellegű erőszak nagyon elterjedt, a városokban egy kicsit jobb a helyzet. Hallhattuk, hogy a régió egyéb országaiban is hasonló a helyzet. Meginis asszony elmondta, hogy az EU-ban is vannak ilyen gondok, persze Horvátországban, az én hazámban is vannak, nem tagadhatjuk le, hogy ez így van, de tény, hogy a nyugat-balkáni országokban azért még sokkal súlyosabbak ezek a problémák. Ennek háttere előtt tartom nagyon jónak a mai vitát, és ennek háttere előtt tartom nagyon fontosnak azt is, hogy mi képviselők folyamatosan felhívjuk a figyelmet ezekre az ügyekre, és kérjük a nyugat-balkáni országoktól, főként akkor, hogyha tagjelölt országokról van szó, hogy a mi normáinkat, normáinkhoz igazodjanak ezen a téren. Köszönöm. Köszönjük szépen Jakovcsics úrnak, most pedig megadom a szót a szakértőknek, hogy tartsák meg előadásukat. Macei Popovski az első, aki az Európai Bizottságtól érkezett hozzánk, és ott a bizottságon belül a szomszédság politikával is bővítéssel foglalkozik. Parancsoljon, 10 perce van. Köszönöm szépen, elnök asszony, nem is lesz szükségem 10 percre. Mi nagyon közelről nyomon követjük a fejleményeket ebben a témában. És a Nyugat-Balkánon is, illetve Törökországban is nézzük azt, figyeljük azt, hogy mi is történik. Nos, egyértelmű, az el, egyértelmű a legutolsó kommunikáció ezzel kapcsolatban, nyilatkozat ezzel kapcsolatban a nemi alapú, illetve a, a otthon bekövetkező erőszakot le kell csökkenteni a lehető legjobban, és nagyon fontos, hogy a nők hozzáférését a munkaerőpiacra megkönnyítsük. Egyébként két fejezet is kapcsolódik ehhez a témához a tárgyalások során az egyik a bírósági és igazságszolgáltatási fejezet, ami a legfo- egyik legfontosabb fejezet. Nos, az a cél, hogy ezek az országok a férfiak és nők közötti egyenlőség témáját teljes mértékben magukévá tegyék. A csatlakozási folyamat ebben a témában már azzal az eredménnyel járt, hogy jogszabályokat hoztak meg ezekben, a, ezekben az országokban. Macedóniában például már az Európa Tanács isztambuli egyezményét is ratifikálták, de további munkára van szükség a hatóságok részéről, hogy teljes mértékben végrehajtsák ezt az egyezményt, illetve hogy a jogszabályokat úgy alakítsák ki, hogy azok teljes mértékben megfeleljenek az isztambuli egyezménynek. Nos, sajnos a politikai akarat és hiányzik néhol, avagy nincsenek meg a megfelelő, nincs meg a megfelelő intézményi vagy beszámolási struktúra. Több hozzászóló is utalt arra, hogy domináns ezekben az országokban a nők elleni erőszak, leginkább a háztartáson belüli erőszak ad aggodalomra az adatok alapján elmondható azt, hogy kb. 38% szenved fizikai erőszakot, és több mint 50% pszichés, pszichikai erőszakot a partnerétől, házastársától. Létezik egy 2016-2020-as európai cselekvési terv ebben a témában, illetve ennek a folytatását készíti elő a bizottság és a külügyi szolgálat, nem sokára kész lesz néhány hónap múlva. A nők elleni összes típusú erőszakkal szembe kell szállni. A Gender Action Plan egy, egyik fontos témája ez, és a nyugat Balkán, illetve Törökországgal való pénzügyi segítségünknek is, ez az egyik feltétel, hogy tegyenek valamit. Elmondanám, hogy a DJ Nier eddig mit tett. Egy. Egy 5 millió euróval rendelkező projekt, Nyugat-Balkánon és Törökországban, annak a célja, hogy a nők elleni erőszakot lecsökkentsük, a diszkriminációt kell lecsökkenteni, megszüntetni a nők és gyermekek ellen, illetve az isztambuli egyezmény ratifikálása is cél, illetve a harmadik cél, hogy a, a gender alapú sztereotípiákat csökkentsük. A projekt támogatja a különböző női szervezeteket, tájékoztató kampányokat is indítunk, illetve a legfontosabb szolgáltatásokat is támogatjuk. A költségvetés több mint 50%-át a civil szervezetek kapják, ők lesznek felelősek, ők is felelősek lesznek a program végrehajtásáért. Alapvetően a legfőbb partnereink a nők ezzel kapcsolatban, ennek nagyon örülünk, és a projekt július 10-én indul Brüsszelben, egy hónap múlva kezdődik, tehát örülünk neki, és a UN Women elnökével, képviselőjével tárgyaltam tegnap, aki éppen itt járt Brüsszelben. Van egy másik projektünk, ez egy, von, egy országra vonatkozik, Stronger Voice for Girls and Women, ez egy bosznia-hercegovinai projekt, néhány százezer eurós költsége van, költségvetése van. A cél az itt is, hogy a nemek közötti egyenlőséget elérjük. Harmadik projektünk, amire most utalni szeretnék, ez a Madat Trust alap része, ez a szíriai ez a szíriai menekültekre találták ki elvileg, az UNICEF-vel együtt hoz, valósítjuk ezt meg. Különböző pszichológiai és szociális szolgáltatásokat nyújtunk azoknak a lányoknak, nőknek, akik erőszakot szenvedtek el, alapvetően migránsokról és menekültekről van szó. Szóval ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma. Nem csak, nyilván nem csak Törökországban foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hanem a világ többi részén is, tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos és komoly kérdés. Még egy dolog, képzést nyújtunk saját kollégáinknak, akik ilyen kérdésekkel foglalkoznak, vannak, vannak különböző fókusz Pontjaink az EU delegációkban, tehát minden nyugat balkán delegációban, illetve Törökországban van ilyen fókuszpont, gender fókuszpont, és 2016 júniusában tartottunk egy nagyon komoly képzés számunkra. Tehát a bizottság teljes mértékben elkötelezett, és mindent megteszünk azért, hogy megszüntessük a nemi alapú erőszakot. Köszönöm, Popovski úr! Most pedig Nikola Fernsfordnak adom meg a szót, aki a Kosovo Women's Network egyik fontos képviselője. Um, dear members of the European... Tisztelt képviselők, tisztelt delegációk, hat ország női jogi aktivistáit képviselem, és köszönjük a lehetőséget. A nők elleni erőszak a világ minden országában komoly probléma, erről ma már itt volt szó, de néhány országban ez plusz problémát jelent. A helyi, illetve a külföldi politikusok az úgynevezett magas szintű politikai kérdéseket fontosabbnak gondolják, mint egyéb problémák, mint a nők elleni erőszak, mint a, a nemi erőszak, illetve a, a, a kényszer vetélés. Nos, ha az ember otthon nem lehet biztonságban, akkor mi értelme van mindennek? Ha az ember a saját házában, a saját utcájában, iskolájában nem lehet biztonságban, akkor hol érezheti ezt? Vagy a mi a helyzet a háború során elkövetett erőszakkal. Ezekért soha senki nem kért bocsánatot, soha senki nem szolgáltatott igazságot. Szeretnénk aláhúzni azt, hogy milyen hatalmas felelősségünk van abban, hogy a kormányok ezt a kérdést prioritásként kezeljék. Nagyon sok kérdésről lehetne beszélni, én kettőre koncentrálnék. Sajnos intézményi szinten nagyon csekély volt ez erre való reakció, tehát a nők elleni erőszakra való erő, ö, reakció. Sajnos a zaklatás, illetve a szexuális támadások kérdésével nem nagyon foglalkoznak. Koszovóban például a rendőrség az elmúlt három évben egyetlen nemi erőszakot sem regisztrált, nemi támadásra való esetet regisztráltak. Ez nem azért van, mert nem történik meg, hanem azért, mert vagy nem jelentik be, vagy a rendőrség nem hajlandó erről adatokat felvenni. Ezt magunk szemével is láttuk, hogy ez így történik. Tudjuk, hogy a fiatal nőket nem veszi komolyan a rendőrség, illetve az egész intézményi rendszer. Alapvetően az áldozatot bélyegzik meg. Őt vádolják. De ez mindenképpen bűncselekmény, a szexuális erőszak bűncselekmény sosem áldozat hibája. Amikor mégis eljut az igazságszolgáltatásig az ügy, akkor gyakorlatilag az az üzenet születik mindenről, hogy ez tolerálható bűncselekmény. Próbálják elérni azt, hogy a nők ne jelentsék be az erőszakos cselekményeket. Nagyon több nő életét is vesztette az ilyen támadások következtében. Volt egy olyan eset, amikor egy nőt húszszor szúrtak meg késsel, és bele is halt ebbe. Van egy másik áldozat is, akit szintén késsel szúrtak meg. 16-szor ment el a rendőrségre az, azzal, hogy otthon a férje őt késsel támadja. 16-szor ment el, a rendőrségre semmi nem történt. Aztán eljutottak az ügy a bíróságig, a férjének a minimum büntetés, férjek büntetés szabták ki. Az, aztán aktivisták vonultak ki az utcára, férfiak és nők is tüntettek. Azóta a család egy ügyvédhez fordult, és fel akarják deríteni, hogy hogy lehetséges az, hogy ilyen sok szabálytalanság történt ebben az ügyben. Koszovóban tehát ez egy nagyon-nagyon súlyos probléma, sajnos a rendőrség, az ügyészség, illetve a bíróság mindegy összejátszásával ezeket az ügyeket bagatelizálják. Nincs átláthatóság, nincs felelősségre vonhatóság, nem egyértelmű az, hogy mi történik ezekkel az esetekkel ugyanakkor külföldről pontosan e- ezekre a célokra rendkívül sok adomány érkezik. Egyáltalán az is összevesznek, hogy ezeket az ügyeket ki regisztrálja, de még mindig nem működik ez a regisztrációs rendszer, ez elfogadhatatlan. Muszáj, hogy legyen egy rendszer, hogy felelősségre lehessen vonni a rendőrséget, a bírákat, az ügyészeket. Ebben a régióban az államok nem igazán építettek ki olyan intézményrendszert, amely segíteni az áldozatokat, nincsenek, nincsenek telefonvonalak, nincsenek szállások, nincsenek rehabilitációs szolgáltatások. Az áldozatoknak nem adnak megfelelő kompenzációt, vagy egyáltalán nem. Az igazságszolgáltatás egyik megoldása lehetne az, hogy pénzbírságra ítélik az elkövetőket, ez is visszaszoríthatja az ilyen típusú bűncselekményeket, és ennek hatása lesz az erőszak után is az elkövető életére. Ajánlásokat fogalmaztunk meg, az EU, EU emberi jogként kell, hogy kéne, hogy kezelje, vagy jogállamiság feltételeként kell, hogy kezelje azt, hogy létezik egy-egy államban nők elleni erőszak. Az EU-nak ösztönözni kéne a kormányokat, hogy ezekben az esetekben prioritásként kezelje a nők elleni erőszakot. Megfelelő finanszírozásra van szükség ahhoz, hogy végre lehessen hajtani a létező jogszabályokat a nők elleni erőszak témájában, hogy az igazságszolgáltatást javítsák, hogy a kompenzációs alapok működőképesek legyenek, legyenek megfelelő menhelyek, szállások, és be kell vonni természetesen ebben a témába a szakértőket. A rehabilitációs szolgáltatások is nagyon fontosak, hogy azt akarjuk, hogy a nők egyáltalán előálljanak ezzel a problémával, erről beszámoljanak. Megfelelő cselekvési tervekre van szükség, és a helyi női jogi szervezeteket is támogatnia kell az EU-nak, hiszen nekik van igazi mindennapi kapcsolata a, nők, a, a nőkkel oktatásra, képzésre van szükség, tájékoztatásra a nők elleni erőszak témájában. A női jogi szervezeteknek nagyon-nagyon fontos a szerepe abban, hogy ezek a kérdések kérdések megoldódjanak. Mi vagyunk azok, akik akár támogatás nélkül is folytonosan nyomást gyakorlunk a, a különböző illetékesekre, hogy a létező jogszabályokat legalább végrehajtsák. Támogatásra van szükség az EU-tól is, politikai szempontból is, és pénzügyi szempontból is, hogy tudjuk folytatni a munkánkat. A gender cselekvési terv jegyében nagyon fontos az, hogy az európai politikusok folytonosan beszéljenek erről, beszéljenek a tagállami parlamentekkel, beszéljenek a tagállami kormányokkal ebben a témájában. Ez nagyon nagyban lendítené a, lendítene a nőjogi szervezetek munkáján, vagy lehetőségein. Van egy másik dolog, amiről szeretnék beszélni, ez pedig a háborús időszakban bekövetkezett nemi erőszak. Ezt háborús fegyverként vetették be. Több ezer nőt erőszakoltak meg, ehhez képest nagyon kevés volt a per vagy az ítélet. Ez a kiadatási nehézségek miatt történt részben. Vannak olyan tagállamok, amelyek fizetnek kárpótlást, de, de a többség nem. Az ENSZ a 13-25-ös határozat alapján kimondta azt, hogy ezekben az esetekben mindenképpen kárpótlást kell adni. Ez nagyon fontos, hogy tartós legyen a béka a régióban. Az EU nyomást gyakorolhat az államokra, hogy ezt tegyék meg, hogy adják ki az elkövetőket, illetve hogy kárpótlást fizessenek az áldozatoknak. Nincs hosszú távú béke ebben a régióban, amíg mindenki számára nincs megadva az igazságszolgáltatás, a férfiak, a nők számára is, a magánszférában, illetve a közszférában is, és köszönjük szépen a támogatást. Köszönöm szépen. And now I would like to give the floor to Ms. Most pedig megadom a szót Özbay asszonynak, Noray Özbaynak, az Európai Női Lobby Koordináció Törökországban és az Európai Női Lobby Bizottságának tagja. Tisztelt elnök asszony, tisztelt képviselők, tisztelt parlamenti képviselők, köszönöm a meghívást. Nuráj Özbájnak hívnak, az Európai Női Lobby Koordinációt képviselem eh, Törökországban. A törökországi helyzetről fogok beszélni, eh, de eh, el fogom mondani azt is, hogy mennyire sok közös vonás van ebben a témában az Európai Unió és Törökország között. A valódi e, egyedi struktúra létrehozásának 20. évfordulóját ünnepeljük. Több mint 30 szakértővel dolgozunk Európa szerte, akik elkötelezettek a nők elleni harc nők elleni erőszak elleni harc témájában. Nagyon örülünk annak, hogy az Európai, Európa Tanács az Európai Unió tanácsa úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Unió az a isztambuli konvencióhoz, és várjuk a végrehajtást. Törökország volt az egyik első ország, amely aláírta az isztambuli egyezményt, és utána elfogadta a 62-84-es jogszabályt, amely a nők elleni, erőszak elleni harcot fogalmazta meg. Ez nagyon bíztató, ígéretes jogszabály volt, bevezette az erőszak monitoringot, a megelőzési központok munkáját, azonban még mindig hatalmas problémák vannak a végrehajtással, főleg azért, mert ezek a sönim központok még mindig nincs elég ezekből, nincs elég munkatárs, aki dolgozna, ráadásul a végrehajtók és a a büntetés végrehajtásnak, illetve a jogérvényesítésnek a nemek közötti egyenlőség aspektusa nem igazán kidomborodott. Néhány számot hadd említsek amelyekre már önök is kitértek, de előtte szeretnék hangsúlyozni egy másik fontos témát. Az törökországi um, sürgőségi helyzet miatt, illetve kivételes helyzet miatt nagyon sok um, civil szervezet um, húzza le a rolót, és sok ezek közül a nők jogainak védői, jogvédő szervezetek, ezek jelen pillanatban egyik a másik után zár be, és ez egy hatalmas probléma. Az 2017-es év első három hónapjában 101 nőt gyilkoltak meg, e, és az LGBTI e, kisebbséghez tartozók helyzete e, még rosszabb. Az Európai Unióban 50 nőt öltek meg ugyanezen időszak alatt ami az erőszak arányát illeti 2014-es számunk van, Törökországban a nők 38%-a él át fizikai vagy lelki erőszakot az élete során, és a korai házasságok, illetve a vállások esetében ez a szám szinte megduplázódik. Aztán az érzelmi erőszak és az gazdasági erőszak is elég magas. Az Európai Unióban a nők egyharmada él át fizikai vagy szexuális erőszakot az élete során. A női, a nőket befogadó menedékhelyek száma kifejezetten alacsony. ha 137 ilyen menedékhely van, amely 3400 nőnek nyújt menedéket. Azonban Törökország hatalmas ország, kb. 40 millió nő él Törökországban, és tudva azt, hogy a nők elleni erőszak szinte 40%-ra rúg, természetesen a menedék helyek kapacitása kifejezetten korlátozott az emberi erőforrás, aztán a burnout, a, a, a az itt a menedékhelyen dolgozókat érő burnout is nagyon fontos téma. Úgyhogy továbbra is felhívjuk a figyelmet a, e, arra, hogy nagyon fontos a fellépés ezen a területen. A nők, női szervezetek, a jogszabályalkotók, e, való együttműködés nagyon fontos. Aztán a nő, a nemek közötti e, egyenlőség nagyon fontos szempont minden területen. A statisztikai adatok hatalmas problémát jelentenek. Az isztambuli egyezménynek megfelelően kell ezeket gyűjteni. A gender monitoring elengedhetetlen az isztambuli egyezmény végrehajtása szempontjából kormányzati tisztviselők és bűnüldözők képzése folyik, de ez nem elegendő. A, mi a fizikai ö, körülményeket illeti, az emberi erőforrást illeti a menedékhelyeken, illetve a monitoring központokban, ezt mindenképpen erősíteni, bővíteni kell mi a jogszabályalkotásban nem használjuk a menedékhely fogalmat, hanem inkább a vendégházat. Ez nem felel meg azonban a nemzetközi gyakorlatnak. A menedék nyújtó vagy menedékhely a megfelelő elnevezés. Az európai elkötelezettség elengedhetetlen ezen a területen. Egyértelmű, hogy az Európai Unió elkötelezettséget vállaljon a nők ellen erőszak elleni harcban. A megelőző politikák nagyon fontosak. Az Európai Unió elszámoltatható kell, hogy legyen az EU kompetenciák terén. Természetesen hatalmas döntés az, hogy az isztambuli egyezményt aláírja az EU, de szeretnénk, hogy ez meg is valósulna. Az adatgyűjtés, EU-s és nemzeti szinten nagyon fontos téma, és ebben is szeretnénk a támogatásukat megkapni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Özbay asszonynak, és most pedig megadom a szót Jadranka Milicevic asszonynak a, Cur, a Cure eh, alap, alapítvány részéről Bosznia-Hercegovinából. Köszönöm szépen, kedves parlamenti képviselő, kedves kollégák! Először is köszönetet szeretnék mondani Sújca asszonynak, aki beszélt az adatokra. Ugyanez érvényes az előttem szólókra. Köszönöm mindenkinek a statisztikai alátámasztást. Bosznia-Hercegovina továbbra is margóra szorítja a nők szociális gazdasági erősítésének témáját. A A 1325 ös ENSZ határozat végrehajtásával kapcsolatban Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina nem adott megfelelő jelentést az ezen a területen ért tett előrelépésekről, és az előkészítés és monitorozásban való végrehajtás részvétele nem elegendő. A háborús bűnök áldozatává vált nők támogatása korlátozott, a vidéki áldozatok nem férnek hozzá a segítséghez, nem kapnak megfelelő segítséget. a jogszabályok és a harmonizált politikák hiánya miatt. A bosznia-hercegovinai alkotmány reformja leállt, amiatt, mert nem volt megfelelő politikai eh, szándék, és eh, a, egy, a nemi, nemek közötti egyenlőség eh, nem valósul meg megfelelően, nem sikerült a diszkriminációt visszaszorítani. És mindez nem volt parlamenti vita témája. az általános diszkrimináció, meghatá- diszkriminációt meghatározó faktorok, tényezők között a nem, mint fontos meghatározó tényező, mi mindig hiányzik, és a bosznia-hercegovinai alkotmány még mindig nem határoz meg affirmatív intézkedéseket, amelyek a nemek közötti egyenlőséget védenék. A szociális eh, veszély, amely a nők elleni erőszakból merül fel, eh, ezt eh, ennek a veszélyes voltát, vagy az ezzel kapcsolatos kockázatot minimalizálják, és, ez, és nem valósul meg a megfelelő koordinációs együttműködés a különböző kormányzati szinteken a nők ellen erőszak elleni harcban. Ezen a területen a közpolitikák és a boszniai államalkotó egységekre vonatkozó politikák harmonizáció nem valósul meg. Nyilván önök is ismerik a boszniai struktúrát, egyes esetekben kifejezetten nehéz megvalósítani bizonyos dolgokat. Ezek a, ez a szituáció oda vezet, hogy a nők jogainak megvédése nem egyforma szinten valósul meg a különböző egységekben. Bosznia-Hercegovina az nők elleni erőszak és a családon belüli erőszak Európai tanácsi, Európa Tanácsi Egyezményének ratifikációja megtörtént 2013-ban. Nagyon fontos a teljes elkötelezettség ennek az egyezménynek a megvalósítása mellett, és az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának elnökségének átvétele fontos pozitív szerepet jelentett a végrehajtásban, a nemzetközi egyezmények végrehajtásában, és ez előrelépés jelentett a bosznia-hercegovinai emberi jogok területén, tehát előrelépés területén. Mindazonáltal eh, a női emberi, a nők jogainak integrálása és a nemek közötti egyenlőség eh, fontos szerepet játszanak a reformban, és eh, Bosznia-Hercegovina egy reformagendát fogadott el a 2015-2018-as időszakra, amely teljes mértékben szemet húj a nemi szerepek fölött, és nem határozza meg azokat a specifikus intézkedéseket, amelyek a nők helyzetének javítását célozzák. A nők ellen erőszak Bosznia-Hercegovinában a mindennapok részét képezi, a nők fele valamilyen nemi alapú erőszak áldozatává válik 15 éves korától kezdve. Ez az oka annak, hogy később meg szeretném kérni Popovski urat arra, hogy számoljon be a különböző balkáni országok ban a különböző NGO-k és civil társadalmi összefogások megvalósulásáról. Ez nagyon érdekes számunkra. Bosznia-Hercegovinában az igazságügyi minisztériumban 20 ezer civil szervezetet regisztráltak, de Ennek kb. 25%-a közvetlenül az áldozatokkal foglalkozik, jogi segítséget nyújt, vagy hasonló támogatást. A e, helyi e, NGO-k szerepe fontos e, lehet, de a nagy városokon kívül nem csak az én városomban, de más 140 olyan település van, ahol nincsen lehetőség a közvetlen kapcsolatfelvételre. Nos, azt is szeretném tudni, hogy az ajánlásoknak van-e valami eredménye. Bosznia-Hercegovina idejében nagyon fontos az, hogy megfelelő hogy megfelelő módon tar- tárolják az adatokat ezekről az erőszakos cselekményekről, meg, és megpróbáljuk elérni azt, hogy, hogy Bosznia-Hercegovina összes területén ugyanolyan jogszabályok legyenek érvényesek, ez egyáltalán nem egyszerű. Nemzetközi, nemzetközi segítségre van szükség, például a menhelyek esetében a nők, illetve a civil szervezetek amelyek ezzel a kérdéssel foglalkoznak, tehát női, illetve gyermek menhelyek szervezésével, de, de hát gondolom elhiszik, hogy ebből nem lenne semmi, ha nem kapnánk nemzetközi segítséget. Különbség van között is, hogy mit láthatunk papíron, és mi van a valóságban. Bosznia és Hercegovina az összes egyezményt, nemzetközi szerződést aláírta, ratifikálta, de nagyon nagy gond van az adatbázissal. Például a CEDAV esetében a civil szervezetektől kapunk <clears throat> beszámolókat, adatokat, amikor azt rögzítjük, arra a kormány azt válaszol, hogy ez nem is így van, ez nem felel meg a valóságnak. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy jó, megbízható adatbázis. Például, amikor arról számolunk be, hogy hány nő szenvedett el erőszakot, vagy hány nőt erőszakoltak meg, akkor mindig komoly vita alakul ki a e, minisztériummal vagy a kormányjal. Jó lenne, hogyha segítenének, segítenének tudnának abban, hogy jobb legyen az adatbázisunk, illetve nyomást kéne gyakorolni a, gyak, a kormányra, hogy ezeket, a, ezeket az állásfoglalásokat, határozatokat e, és különböző egyezményeket a valóságban is e, lehessen gyakorolni, meg lehessen valósítani. Köszönöm szépen, köszönöm. Most Maria Ruotanen következik, a Human Dignity and Equality igazgatója, illetve az Európa Tanács tagja. Köszönöm szépen, köszönöm, hogy az Európa Tanácsot is meghívták erre a meghallgatásra. 47 tagállamunk van, Strasbourgban a központunk, illetve az isztambuli egyezmény is tőlünk indult. Nos, nagyon örülök annak, hogy az EU is úgy döntött, hogy mint EU aláírja ezt az egyezményt, egyébként erre jövő héten kerül majd sor Strasbourgban, ez egy nagyon jó üzenet, nagyon pozitív jel, és ez mindenképpen jót tesz az egyezmény, egyébként is jó hírének nemzetközileg, és azt hiszem, illetve remélem, remélem, hogy segíthet majd ez abban, hogy a nők elleni erőszak esetében elérjünk eredményt az egész világon. Ez alapvetően Európára dolgoztuk ki ezt, a, ezt az eszközt, de bárki csatlakozhat hozzá az egész világról, és vannak már érdeklődőek az Európa Tanácson kívülről is, többek szeretnék ezt aláírni. Említették, hogy hány, hányan ratifikálták már ezt az egyezményt, hányan írták alá, ezt most nem mondom el még egyszer, de azt el szeretném mondani, hogy az év végéink reméljük, hogy a 25-ös számot sikerül elérni. Ez azt jelenti, hogy nagyon megnő azok száma, akik ratifikálják az egyezményt. Nagyon büszkék vagyunk erre az eszközre. Ez Európában egy jogilag kötelező érvényű, modern eszköz. Kiváló előkészítő munkára tekinthetünk vissza, hiszen az ENSZ-ben már vannak hasonló eszközök, és ez kiegészíti az Európai Unió ez irányú jogszabályait, eh, illetve irányelveit. A tagállamok számára egyáltalán nem könnyű ezt ratifikálni, hiszen ez egy nagyon részletes katalógus, nem csak szakpolitikai intézkedésekre van szükség, hanem gyakorlati intézkedésekre is. Ezeket meg kell tennie, meg kell hoznia a ratifikáló államoknak, és ezt forrásokkal kell kísérni, alátámasztani, hogy végre is tudják hajtani az egyezményben foglaltak. Tehát ez egy nagyon részletes, nagyon sokelemű katalógus, bűncselekményként kezeli a, a nők elleni erőszak kilencféle típusát, fizikai erőszak, pszichológiai erőszak, illetve a illetve amikor a férfiak követik a nőt, az áldozatot, Nos, ez önmagában nyilvánvalóan nem megoldás, hogyha ez egyezmény marad, és a gyakorlatban nem történik változás, akkor túl sok értelme nincsen. Erre is gondoltunk, így aztán van egy fajta mechanizmus, amely a nyomonkövetést, a végrehajtás ellenőrzését teszi lehetővé. az aláíró felek képviselői alkotják azt a bizottságot, amely ezt a munkát végzi. Sokszor becslésekre vagyunk kénytelenek hagyatkozni, de hogyha politikai döntéseket akarunk hozni, akkor bizony kemény adatokra van szükség, bizonyítékokra, és ez a grémium elkezdte már a munkáját, ez a szakértőkből álló grémium, és ők hozzák, ők felelősek az adatokért is. Nem csak a tőlük származó adatok természetesen kerülnek be ebbe az, adatbáz, az adatbázisba, hanem a civil, szervez, civil szervezetektől, illetve a különböző helyszíni vizsgálatokról is viszünk be adatokat az adatbázisba. Idén egyébként nagyon aktív lesz majd ez a Grimium, és reményeink szerint júliusi ülésükön egy jelentést is megjelentetnek majd. Tehát nagyon átfogó információnk lesz rövidesen az aláíró felek az aláíró országok beli helyzetről. Tehát nagyon jó dolog, hogy van, van egy egyezményünk, de ezt végre is kell hajtani. A monitoring miért olyan fontos? Nem, az, nem azért, mert újra szeretnénk mutogatni egyes országokra, nem ez a célunk ezzel a Európa Tanács egyáltalán nem, eh, munkája nem erre irányul. A problémákat kell leküzdeni. Vannak olyan országok, amelyek nagyon nehezen tudják ezt az egyezményt végrehajtani. Ezeket a problémákat kell megoldani, hogy segítsünk, hol segítsünk ezeknek az országoknak. Éppen ezért Reményeink szerint, hogyha ezek a jelentések megszületnek, ha meg lesz a bizonyíték, ez elérhető lesz, akkor remélem, az EU-val egyetemben a közös programokat tudjunk végrehajtani, tehát az Európa Tanács és az EU együttesen tud fellépni. Ennyit szerettem volna mondani, és természetesen bármilyen kérdésük van, szívesen válaszolok. Bene, grazie. Köszönöm szépen soprattutto i nostri esperti che... Köszönet a szakértőinknek, akik egy nagyon átfogó képet alakítottak most ki. Most a kollégák következnek, már jelentkeztek is, a listára fel van írva a nevük. Sojdrova asszony az első. Merci beaucoup, monsieur mm, euh, Panceri. Köszönöm szépen Panceri úrnak. A Droa Affa tagja vagyok, az EU Törökország delegáció tagja vagyok, úgyhogy nagyon örülök annak, hogy meghallgathattam az önök beszámolóit, kedves meghívott vendégeink. Amit Szeretnék mondani az a következő. Köszönetet szeretnék mondani az önök munkájáért, az önök elkötelezettségért a nők mellett. Özbej asszony, Törökországból önhöz fordulok. A delegációnk, a Femszakbizottság azt tervezte, hogy szeptemberben Törökországba látogat. De sajnálatos módon eddig nem kaptunk engedélyt, hogy Törökországba látogassunk. Azt gondolom, hogy folytatódik még az egyeztetés, hiszen meg kell néznünk, hogy milyen körülmények között élnek a nők Törökországban. A munkaerőpiacon, Például Kuka kollégánk azt mondta, hogy több eszköz létezik arra, hogy a nőket eh, támogassák, erősítsék. Azt gondolom, hogy mindenképpen fontos eh, a helyszínen megvizsgálni a helyzetet. A kérdésem a következő. Hogyan segít, hogyan tudunk segíteni eh, önöknek Törökországban? Szinte az összes előadásban hallottuk azt, hogy Európának is megvannak a maguk problémái, és nekünk is, nekünk sem szabad levenni a napirendről az erőszak elleni harcot, de hogyan tudunk segíteni önöknek Törökországban. Köszönöm szépen. Köszönöm, Barbara. Tessék. Thank you, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Emberi Jogi Szakbizottságnak vagyok tagja én is köszönöm az előadók előadásait, még akkor is, hogyha a legtöbb előadásban azt hallhattuk, hogy sajnos negatív tendenciát tapasztalunk, és nem pozitívat. Ez azt jelenti, hogy a nőkkel szembeni erőszak terjedőben van. Ruotanen asszonyhoz intézném kérdésemet. Ön azt mondta, hogy hamarosan 25 országban ratifikálják, illetve már 25 országban ratifikálták az isztambuli jegyzőkönyvet. A kérdés az, hogy Görögország ezen országok közé tartozik-e. Ugyanis információim szerint Görögország aláírta az isztambuli egyezményt, de nem ratifikálta. Nyugat-balkáni szakértőköz fordulok most. Úgy tudom, hogy a roma kisebbség az önök országában kettős diszkriminációban szembesül. A kérdésem az, hogy van-e már több adat a roma közösségen belüli nők elleni erőszakról, vagy van-e arra irányuló próbálkozás, hogy ilyen adatokat gyűjtsenek? Köszönöm Popovski úrnak is az elmondottakat. Elmondta, hogy az Európai Unió egyre több programot indít, innovatív programokat is, próbálják például a gyerekeket rábírni arra, hogy váljanak érzékenyebbé az nemek közötti egyenlőség problémája iránt. Kíváncsi vagyok, hogy ez milyen eredménnyel zárul. Emellett a régióba küldött 7 EU-s delegációból 5 esetében férfi nagykövetet alkalmazott az Európai Unió. A nemek közötti egyenlőség szempontjából talán érdemes lenne ezen is változtatni a jövőben. Köszönöm. Heidi. Köszönöm szépen. Köszönöm mindenkinek, aki beszámolt ma a munkájáról. Nagyon örülök ennek a mai eszmecserének. Hosszú éveken keresztül nem beszéltünk ezekről a problémákról. Sokan harcoltak azért, hogy napirendre kerüljön végre ez a téma, hiszen tudjuk, hogy az Európai Unión belül is nagyon súlyos gondok vannak. Úgy hisszük, hogy az isztambuli egyezmény nagyon fontos, és remélhetőleg végül elvezet oda, hogy az országok foglalkozzanak ezzel a kérdéskörrel. Az EU-s tagállamoknak most már tennük kell azért, hogy az egyezményt végre végrehajtsuk, hiszen Törökországon és a nyugat-balkáni országokon úgy tudunk a legjobban segíteni, hogyha mi itt az Európai Unióban, mi 27-en, 28-an segít, segítünk a nőkön. Sok országban nem szankcionálják büntető jogilag a nők elleni erőszakot, nekünk kell harcolnunk azért, hogy ez bűncselekményé minősüljön mindenütt, és a statisztika is persze nagyon fontos minden országban. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék a kollégákhoz, akik megköszönték önöknek az előadásokat és az információkat, de köszönöm önöknek a munkájukat is, és kérem önöket ne hagyják abba, folytassák ezt a nagyon fontos munkát. Hogyha a nők, közötti, nők és férfiak közötti egyenlőségről beszélünk, és a nőkkel szembeni erőszak elleni harcról, akkor az isztambuli egyezmény egyértelműen a legfontosabb dokumentum. Nem csak azért, mert nagyon részletes, hanem azért is, mert az egyezmény külön hangsúlyt fektet a megelőzésre. Emellett nagyon szoros kapcsot teremt a nők és férfiak közötti egyenlőség és a nők közötti és a nők elleni erőszak között. Minél nagyobb az egyenlőség, annál kisebb az erőszak. Ezt mondja ki az egyezmény. Éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy ezzel a dokumentummal dolgozzunk, és teljes körön végrehajtsuk azt, különösen emlékezve az egyezmény első részére, amely a megelőzésről szól. Köszönöm. Altri? Más valaki? Parancsoljon elnök. Asszony. Köszönöm szépen. Hát szomorú módon, bár de informatív volt hallani az előadásokat, és nagyon megható is volt sok minden, amit hallhattunk. Hallhattunk a hagyományokról és a családokról. Hogyan lehet megértetni az emberekkel azt, hogy nem elfogadható, hogy bárkit megtámadjanak, különösen nőket. És kérdés, hogy a családi struktúrák megakadályozzák-e az, hogy, azt, hogy fény derüljön ezekre a cselekedetekre, és hogyan tudunk a nőkön magukon segíteni. Az NGO-k és a különböző áldozatokat támogató szervezetek munkája nagyon fontos. A kérdés az, hogy az önök munkáját segítik, vagy inkább akadályozzák. Ha már nálam a szó, akkor elmondanám azt is, hogy nagyon örülök, hogy a saját hazámban ugyan aláírták az isztambuli egyezményt, ez nagyon üdvös, de sajnálatos módon nem ratifikálták, úgyhogy a tagállamainkban is még sokat teendő. Nagyon könnyű az EU-n kívülre mutogatni, és azt mondani, hogy milyen szörnyű ott a helyzet, de szerintem a saját házunk táján is szét kell nézni, el kell ismerni, hogy nekünk is vannak gondjaink még, úgyhogy ezen közösen kell dolgoznunk. Köszönöm. Kukán. Kukán képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon röviden szólnék hozzá én is. Szerintem eh, valóban dicséretet érdemelnek a meghívottaink, ez nem csak egy eh, diplomatikus szófordulat a részemről, hanem tényleg nagyon nagyra értékeljük azt a munkát, amit a hazájukban elvégeznek. Mi is szeretnénk önöknek segíteni ebben a munkában. Ezért is fogalmazódott meg már többször az a kérdés, hogy mi, európai parlamenti képviselők, hogyan tudunk segíteni önöknek. Nagyon megható dolgokat hallhattunk, nagyon mélyen megrendítő dolgokat. A koszovói meghívottunk arról beszélt, hogy valakit, valaki ellen 16-szor követtek el erőszakot néhány óra leforgása alatt. Ez egyszerűen elképzelhetetlen és nyilvánvalóan sokat mond az ottani helyzetről. 16-szor hívta fel a rendőrséget az illető személy, és a rendőrség mindannyiszor semmibe vette a segélykérését. Ez nem csak egyszerűen negatív esemény vagy jelenség, egyszerűen drámai a helyzet, úgyhogy valamit tenni kell. Én Itália. Köszönöm, hogy hát sajnos Olaszországban is megtörténik az, hogy a nők feljelentést tesznek, és aztán nem hallgatják meg őket, és sajnos életüket vesztik, úgyhogy talán otthon is szét kéne nézni, hogy hogyan lehetne rendet tenni, nem csak az EU területén kívül kell ezt a problémát megoldani. Hogyha más nem jelentkezik, akkor megadnám a lehetőséget a válaszadásra. Néhány perc minden szakértő számára Popovski úr, megtenni, hogy válaszol a feltett kérdésekre? Thank you, uh, Chairman. Uh, just to react to one or two... Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egy-két dologra reagálnék, ami elhangzott a projektek végrehajtásával kapcsolatosan. Az 5 milliós költségvetéssel rendelkező általánosabb projekt, amely hivatalosan július 10-én indul, az ENSZ, a UN Women fogja ezt felügyelni, néhány helyi szervezettel együttműködve, még dolgozunk a részletkérdéseken. És az egyik meghívott az első előadásban beszélt arról, hogy mennyire fontos a nemi alapú erőszakot komolyan venni a csatlakozási folyamatban. Ez így is van, ugyanis a nőkkel szembeni erőszak, az erőszak és a diszkrimináció kérdése általában ez mindig szerepel a bővítési jelentésekben 2018 tavaszában, tavaszán várható a következő ilyen jelentés, itt is foglalkozni fogunk ezekkel a kérdésekkel. Ami a Bosznia-Hercegovinát érintő kérdést illeti, mint tudják, jelenleg véleményt készítünk a csatlakozási kérelemmel kapcsolatosan. A kormány várhatóan nyáron válaszol majd a kérdéseinkre, felvetéseinkre. Mi, minél előbb megkapjuk a válaszokat, annál előbb el tudjuk készíteni persze a szakvéleményünket, amelyben szintén lesz egy fejezet a nők, között, nők és férfiak közötti egyenlőségről és a nőjogokról. Ami a helyi partnereket érintő kérdéseket illeti, Van egy program, amely a gyermekekkel szembeni erőszakkal foglalkozik, van egy további program, Boszniában fut, és eh, a vidéken élő nőkkel kapcsolatos. Bányalukában dolgozunk e- e- együtt a Caritas nevű szervezettel, és van egy további szervezet, amelyel szintén együttműködünk. Rótanen asszony, két perc. Köszönöm szépen. Valóban igaz, hogy az isztambuli egyezményben a megelőzés nagyon fontos, a prevenció, 3P-ként szoktuk ezeket az alapvető elveket emlegetni, amelyek az egyezményben szerepelnek, ezek közül az egyik P ugye a prevenció. Fontos az integrált szakpolitikai megközelítés is ebben az összefüggésben. Egyetértek azokkal, akik azt mondják, hogy nem magánügy önök nőkkel lenni erőszak. Az isztambuli egyezmény is pontosan ezt mondja ki. Ez egy közügy, és a az állami hatóságok feladata foglalkozni ezzel a problémával. Néhány országban láttunk pozitív előrelépést, és az a tény, hogy egy ország aláírja az isztambuli egyezmény már önmagában is szakpolitikai változásokat és jogalkotási változásokat hoz. Úgy látom tehát, hogy több pozitív dolog is zajlik a régióban, úgyhogy annyira azért nem súlyos a helyzet. Ami Görögországot illeti, Görögország az egyik olyan ország, amely Isztambulban 2011-ben aláírta az egyezményt, de nem ratifikálta azt. Nem kaptunk egyelőre információt arról, hogy hamarosan változás történne. Sajnos Görögország tehát nem tartozik azon országok közé, amelyek várhatóan a közeljövőben ratifikálják az egyezményt, az is igaz, hogy nem mindig előre tájékoztatnak bennünket az esetleges ratifikációról, de Görögország esetében egyelőre nem lehet erre, ezre számítani. Törökország az egyik olyan ország, amelyet a Krédió bizottság meglátogat még az idei évben. jó lenne ezt összekapcsolni a FEM szakbizottság esetleges látogatásával. Mi egyelőre úgy tervezzük, hogy novemberben látogatunk oda. Köszönöm. Uh, thank you very much. Uh, Köszönöm szépen, mondja Farnworth asszony. Szeretnék uh, röviden kitérni néhány említett uh, problémára. Elhangzott, hogy nincs előrelépés. Hát van előrelépés, Koszovóról tudok behatóbban beszélni, mivel 15 éve ott dolgozom. Van előrelépés, a tényleges probléma most azonban a végrehajtás. Nagyon komolyan oda kell figyelni, hogy mi történik, és nyomást kell gyakorolni a végrehajtás érdekében. Ami a statisztikai adatok kérdését illeti, ez többször is felmerült, Koszovóban hozzáférünk a vonatkozó adatokhoz, és jelen pillanatban zajlik egy tanulmány, egy felmérés, amely a nők elleni erőszakkal foglalkozik, úgyhogy várhatóan megnő az adatok mennyisége a közeljövőben. A UN Women-nek is volt egy projektje, különböző tanulmányokra irányul, és tudom, hogy más szervezetek is készítenek félméréseket, tanulmányokat. Egy dologra oda kell figyelni, nem szabad eltúlozni a felmérések számát, és más részről fontos az is, hogy kit kérdezünk meg. Ez egy nagyon érzékeny öm, probléma. Nagyon jól képzett kutatókat kell bevonni a munkába. Remélem, hogy megfelelő védelemmel is részesítik a megkérdezett áldozatokat, és megfelelő támogatásban is részesítik a traumatizált nőket. Ami a romákra vonatkozó kérdést illeti, a régióval kapcsolatosan nem vagyok tájékozott, de Koszovóban rengeteg a rendelkezésre álló adat. A No More Excuses jelentés etnikai hovatartozás alapján bontva közli a vonatkozó statisztikai adatokat, ez elérhető az interneten, és röviden még kitérnék a Koszovó északi részén élő szerb nők helyzetére. Tudjuk, hogy ott nagyon rossz a politikai helyzet, még mindig működnek egymással párhuzamos hatóságok, és ennek az az eredménye, hogy egyik hatóság sem vállalja a felelősséget ilyen ügyekben. Senki sem foglalkozik vele, nincs megfelelő szankcionálás, büntetőjogilag. Katasztrofális a helyzet Koszovó északi részén. Sem Koszovó, sem Szerbia nem vállalja a felelősséget, de valakinek foglalkoznia kellene ezekkel az ügyekkel. Sajnálom, hogy Popovski úr elment, de hát ha a Diginérből még valaki itt van, fontos, hogy a UN Women együttműködjön a nő jogi szervezetekkel, de jó lenne elkerülni azt a neokolonialista megközelítést, amelyet többször is tapasztaltunk már, nevezetesen, hogy kívülről valaki odaérkezik és megmondja, hogy mit kell tenni. Fontos, hogy a UN Women tényleg az országban felelhető legjobb szakértőkkel dolgozzon együtt, és azokkal a szervezetekkel, amelyek már több mint 15 éves tapasztalattal rendelkeznek az ilyen problémák terén. Köszönöm. Madame Obzai. Köszönöm, Obzai Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a kérdéseket, megjegyzéseket. Nagyon sajnálom, hogy még nem kapták meg az engedélyt a szeptemberi eh, eh, látogatásra. Reméljük, hogy sikerül ezt eh, hamarosan megvalósítani. Mit lehet tenni? Nagyon sok mindent lehet tenni, ezt meg kell említenem. Meg kell említenem azt, hogy a nemek közötti egyenlőség az európai integrációs folyamat egyik alapköve volt. Ez a törökországi civil társadalmi nők számára nagyon fontos volt. Tehát a női jogokért küzdő szervezetek mindig is élen láttak, az élen jártak az integrációs folyamat támogatásában. Most Törökországban a demokratikus tér csökken, összemegy, a folyamatos civil társadalmi szervezeteknek adott támogatás egyre fontosabb. Az egyesületek elleni eljárások, a bezárt egyesületek, kérem, hogy kísérjék figyelembe ezeket az eseményeket, a pénzügyi, technikai és erőforrásokat illetve támogatásokat kérjük, ne szakítsák meg. Az aktív és működő demokrácia számára ez elengedhetetlen. Az ön kérdésére visszatérve, hogy az ngo segítik vagy akadályozzák, azt mondhatom, hogy most főleg akadályozzák, és természetesen a családi um, tradíció, a patriarchális társadalom nagyon nehéz, ez nagyon nehéz megváltoztatni. Fontos azonban, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy létezik egy törvény, amelyre hivatkozhatnak a nők. A az isztambuli eh, egyezmény és a nemzeti törvények ismerete nagyon eh, eh, korlátozott. Az erőszakos cselekmények túlélőit még mindig megbélyegzik. Ki kell mondanunk, hogy rendben van, a, a törvényt be kell tartani, és ez rendben van, hogyha erre hivatkoznak a megelőzés, a támogatási központok, a menedékhelyek munkája nagyon fontos. Ami a statisztikákat illeti, különböző etnikai csoportokat, migránsokat, roma kisebbséget, az ezekre vonatkozó statisztikák összegyűjtése nagyon nehéz. Ami a szolgáltatásokhoz való hozzáférést, megelőző és menedéket adó szolgáltatásokhoz való hozzáférést illeti, Nyilván a migráns nők és a roma nők a háttérbe szorulnak, ráadásul a fogyatékossággal élő nők is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Számomra nagyon fontos az, hogy önök meghallgassanak bennünket, megpróbálunk információt megosztani önökkel olyan témákban, amelyeket mi fontosnak tartunk, de nincs több időnk. Ami a romát, a roma nőket illeti, ezzel kapcsolatban vannak fontos kutatási eredmények. Én Szerbia, Montenegro és Bosznia Hercegovinával és a roma, ez, ezekben az országokban a roma nőket érintő kérdésekkel foglalkozom. Nagyon örülök, hogy közvetlenül beszélhetek olyanokkal, akik érdeklődést mutatnak ezen témák iránt. Az elmúlt húsz évben nagyon aktívan foglalkoztunk a Szidó egyezménnyel, most az isztambuli egyezménnyel, és folyamatos beszámolunk ezekről, de néha az a benyomásunk, hogy az elmúlt négy évben az Európai Uniós jelentések, az előrelépési jelentések, amelyeket ehhez megküldjük a fontos információkat, de csak három sort kapunk. Persze én megértem eh, a globális politikai helyzetet, A számok hatalma azonban e, elengedhetetlen és e, hatalmas, úgyhogy ez legalább ezeket be kellene von, venni a jelentésekbe. A nők a világban nagyjából hasonló problémákkal küzdenek, a mi országunkban azonban kifejezetten nehézséget jelent az, hogy nincsenek jó rendszerek. a politikusok mindent aláírnak, amit önök akarnak, mindenféle egyezményt és mindent megígérnek, de másnapra elfelejtik. Nekünk van egy álmunk. Helyi államalkotó egység, illetve szövetségi szinten megváltoznak a politikusok, új politikusok lépnek hatalomra, és az előzőek által elfogadott egyezményeket, kötelezettségeket nem akarják betartani. Nagyon nagy szükségünk van az önök támogatására, együtt kell működnünk ezen problémák megoldásában globális szinten. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen mindenkinek a részvételt Köszönöm, hogy megosztották velünk a tapasztalataikat. Ami a nők helyzetét és a nemek közötti egyenlőséget illeti, ez nagyon fontos szerepet játszik a jövőben. A bilaterális kapcsolatokban, a csatlakozási párbeszédben, az emberi jogi párbeszédben. Köszönöm szépen, köszönöm szépen az együttműködést a DROA elnökének is.